I think we can start. Szerintem elkezdhetjük. Kedves kollégák, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném üdvözölni Önöket 2015-ös első ülésünkön, és mindenkinek nagyon sok sikert, szakmai, meg személyes sikert, erőt, egészséget kívánok a céljaink elérése érdekében vissza is kell tekintsünk az új éven, és van egy szomorú hírünk, mint talán sokan tudják. Philip Redburn az ünnepek alatt elhunyt. Philip Redburn 99-ben került először parlamenti képviselő helyre. Tagja, illetve póttagja volt a mi szakbizottságunknak is. Regionális politika közlekedés idegenforgalom bizottságban dolgozott, valamint a regionális repterek témájában volt jelentéstevő, és mindig hangsúlyozta a társadalmi gazdasági fejlődés regionális aspektusát, különösen saját ö, szülőhelyét, a West Midlandet képviselve, amelyet szülőhelye is volt képviselte és ezt a régiót az akupóló, illetve a teherforgalmi rendszer témájában is dolgozott, illetve a kanadai delegációnk tagjaként, vezetőségi tagjaként is. Nagyon szorgalmasan dolgozott, én személyesen is egy a ügyeért szenvedélyesen kiálló, kép, az állat megválasztókat képviselő politikusként ismertem meg. Barátainak, családtagjainak hozzátartozóinak való kegyeletnyilvánításként kérem, hogy egy perces csenddel adózzunk emlékének. Thank you. Köszönöm. Hármas naprendi pontnál tartunk. Először. Tehát itt a tanács álláspontjának bejelentése, a tömegekről, méretekről szóló irányelvről. Első olvasatban tájékoztat önöket az Európai Parlament álláspontja és a tanács álláspontja. A 96-as irányelv módosításáról bizonyos gépjárművek, különösen a határon átnyúló közlekedőben részlevő gépjárművek esetében kerül alkalmazása. Ezáltal a második olvasat eljárását hivatalosan is megnyitottuk. Leichtfried úr január 29-én fogja bemutatni vonatkozó jelentését. Negyes naprendi pont a jegyzőkönyvek jóvagyágyása. Meissner asszony, Leichtfried úr kért meg engem, hogy vegyem át ezt a szerepét, mert ott voltam az élókútban, a feedback trilógusban később döntünk erről, mondja az elnök, akkor rendezzük. De hogyha kellett volna, megadtam volna önnek a szót természetesen. Tehát, december 1-2 jegyzőkönyvek elfogadása, ha nincs ellenvetésük, akkor ezeket a jegyzőkönyveket el, tekintjük. Azzal ezzel az Európai Vasúti Ügynökség új igazgatójával, Doppelbauer úrral fogunk cserét tartani. Örülök, hogy eljött körünkbe, részt vesz ülésünkön, és rövid beszámolat tart az ügynökség működéséről, meg az ön terveiről, mint igazgató, mit kíván majd tenni. Ezen a poszton Doppelbauer úr ismét üdvözlöm Önöket, Önt, és átadom meg a szót. Köszönöm, Kramer úr. And... Önök érdekében is, meg azért is, mert így készültem fel, angolul fogom folytatni, illetve megtartani előadásomat. Először is nagy öröm nekem, hogy itt lehetek. Munkaköröm átvételének 11. napján, miután kineveztek a vasúti ügynökség élére. Nagyon izgalmas időket élünk a vasutak világában, általában és különösen az ügynökség életében. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, örülök annak, hogy ezt még cserélhetek önökkel arról, szólnék először, hogyan terveztem meg az eladásomat. Először Némi háttér információt adnék magamról, személyes információt, ezt követően folytatnám. Azzal, hogyan látom a jövőjét az ügynökségnek, és ezt követi majd a munkaterv és annak egyes célkitűzései bemutatása. És legvégül néhány érdekes pontot is megvitatok majd önökkel. Nos, hátteremet illetően. 56 éves vagyok, osztrák születésű, műszaki fizikát hallgattam, ebből diplomáztam és doktoráltam is, és legfőképp több mint 25 éve a vasúti ágazatban dolgozom, a szállítási ágazatban 20, 20 éve dolgoztam, általános vasúti termékekkel, jelzőberendezésekkel, Franciaországban, Ausztriában, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Svédországban, és végül Németországban dolgoztam. Egyebek mellett én voltam a bombágyi közlekedési részlegének fő műszaki vezetője 2008-tól 2013-ig, előtte meg Bombardier cég jelzőrendszer részlegének voltam a vezetője. Az európai vasúti ágazat stakeholdereivel kapcsolatot tartva vannak tapasztalataim. Tudnék, az Európai Vasúti Kutatási és Tanácsadási Bizottság elnökségében dolgoztam, innen szereztem tapasztalatokat, főképp az innovációval foglalkoztam ugyan, de jó betekintést nyerhettem az Európai Bizottsággal, meg az Európai Parlamenttel való kapcsolattartás mikéntjébe, mert elnöke voltam a Sipstrail igazó tanácsának 2014-ig. És szeretném megköszönni ez alkalommal is azt az erőteljes támogatást, amelyet a Shift to Rain kezdeményezést kapott az Európai Parlamenttől. Az Európai Ügynökség igazgatója ez év január 1-től vagyok. A vasúti ügynökség fontos intézmény, mely a vasúti rendszert Európában előre viheti, és az én jövőképem két oldalú. Először is azt érzem a missziónak, hogy az első a biztonság legyen. A második célunk pedig, hogy a vasúti rendszert versenyképes közlekedési ágazattá tegyük. Versenyképessé más közlekedési ágazatokkal összevetve is, jól tudjuk, hogy a jó működő közlekedési struktúra előfeltétel a gazdasági fejlődésnek és a, a minőségnek. Azt is jól tudjuk, hogy a vasúti közlekedés környezetbarát, energiahatékony és biztonságos módja a közlekedésnek. Ami ő is újra meg kell ismételnünk, az az, hogy a közlekedési volumenek áttétele a vasútra más módusokról, jelentős előnyt hozhat az európai gazdaságnak, és különösen az energiafogyasztást csökkentheti, valamint a CO2 kibocsátásokat is. Az átfogó horizontális cél a vasúti ügynökség vezetésében az lehet, hogy segítsük egy integrált európai vasúti térség létrehozását. Az integrált térség azt jelenteni, hogy a vasutak, utasok és javak nemféle műszaki vagy szabályozási határok nélkül mozoghatnak Európában. A vasúti ügynökség számára a két fő cél tehát az interoperabilitás, tehát az ügynökség hivatott megállapítani a megfelelő műszaki normákat mindehez. A második cél pedig, hogy a biztonságnak közös megközelítése módszertana érvényesüljön Európa egészében. Összefoglalva tehát az ügynökség erősebbé teszi az európai vasutakat, azáltal is, hogy eredményesebbé teszi, illetve hatékonyabbá teszi a hálózatokat, műszaki és szabályozási gátokat lebontva, amely végső soron csökkenti majd a költségeket és az idő tartamokat is. Tehát amikor a negyedik passzus mag után a biztonsági tanúsítványok kibocsátanak egy egységes one-stop shop rendszere jön létre, amely az összes tanúsítványt, engedélyezést és egyéb végrehajtási munkát ellátja. Mindezek a célok persze folyamatos munkát követelnek meg az elkövetkező években tőlünk, és ahogy már korábban említettem, a negyedik vasúti csomag műszaki pillére rendkívül fontos lesz. Ahhoz, hogy a célok valóra váljanak. Megint csak kérem támogatásukat abban, hogy ezt a műszaki pillért mielőbb elfogadhassuk. Milyen konkrét tervekről tudok számot adni? Amikor két hete elkezdtem a munkát az ügynökségben, azt mondtam a munkatársaimnak, három címsor tudnék meghatározni. Egy ez a kifelé irányultság, tehát az Valencián határain túl, meg a vasút határain túl, meg Európa határain túl kell tekintsünk. Tehát nyílt nyitottan kell minden új fejlemény, fejlesztés felé fordulnunk, látnunk kell, mi történik mondjuk a távol-keleten vagy Amerikában. A második irányadó pontunk, amit meghatároztam, az az, hogy pozitív hatást kell közvetítsünk az európai vasúti rendszerbe, és ez a harmadik pontot is meghatározza, ez pedig az, hogy a legnagyobb belső hatékonyságot kell létrehoznunk. Az első prioritás, amikor majd, ha már a négyes vasúticsomag kereték között dolgozunk, az lesz, hogy erős együttműködést alapítsunk a tagállami stakeholderekkel, különösen a biztonsági hatóságokkal, közlekedési biztonsági hatóságokkal, meg az egyéb vizsgáló szervekkel. Ez kell legyen az interakciót, az a stakeholderek interakciójának térségében az ügynökség. A biztonság tekintetében az, az ambícióm, hogy egy erős biztonsági kultúra terjedjen el, és minden stakeholder magának vallja ezt az új kultúrát, ezt a biztonsági kultúrát, melynek alapja az igazságosság legyen. Tehát nem arról az a cél, hogy megbüntessük a feleket, hanem az, hogy az alapokokat határozzuk meg, ami a gondok fő oka, és azokat kezeljük. Tehát az átláthatóság, a vizsgálatok megfelelő fókuszálása és a prevenció kell legyenek az irányadóak ebben. Van egy súlyos témám, az IETMS, a, a vasúti szállítási menedzsmentrendszer, egy komoly feladat. A hátteremből adódóan az IETMS-szel már 1992 óta dolgozom, tehát majdnem a kezdetektől kezdve, és ez mutatja azt is, hogy milyen nehézségek vannak ebben a témában, hisz több mint 20 éve igyekszünk, hogy felhozzuk az ezt legalább arra a szintre, ahol most van. Én személyesen meg vagyok győződve arról, hogy nincs itt visszaút, túlmentünk azon a ponton az IETMS-szel, ahonnan vissza lehetne fordulni, miközben mindig messze vagyunk attól, hogy egy működő rendszerként könyvelhessük el. Úgyhogy minden szték, európai stakeholder számára ugye azt kell legyen a cél, hogy stabil, megfizethető, interoperabilis és átlátható rendszer működjön. Az ügynökség ennek a gazdája, és az első fő feladatunk az, hogy erős, megbízható stratégiai menetrendet hozunk létre az IETMS eredményét meghatározva, és van egy fő feladatunk ebben, ez pedig az hogy a maintenance release meghatározzuk a baseline 3-asra az IETMS keretében. Következő főterületünk a technikai specifikációi meghatározásai az interoperabilitásnak. Én egy holisztikus megközelítésben vizsgálom ezt a témát, ez azt jelenti, bármely új változás, vagy bármely új TSI úgy kell értékelése kerülő, hogy a hozzáadott értéket igyekszünk megvizsgálni. Nagyon átfogó gazdasági elemzést kell végezzünk, az operatív, biztonsági, műszaki és pénzügyi kihatásait is vizsgálva bármely új szabályozásnak. Együtt fogunk működni az Európai Bizottsággal is, annak érdekében, hogy a tagállami szabályrendszert úgymond megtisztítsuk, ez nem azt jelenti, hogy minden tsi szájukba teszünk át, mert azok konzisztensek kell, hogy maradjanak, nem lehet mindent ezekbe tenni, támaszkodnunk kell arra a tapasztalatokra, amelyeket az elmúlt években szereztünk. Ezen kívül meg kell határoznunk azt is, hogy a standardizációban mi a, milyen szerepe van a hibáknak, említettem az isms e e ezt. ennek a rendszernek az indítása megvalósul Európán kívül is, például Ázsia sok országában. Ez azt jelenti, hogy, hogy meg kell felelnünk ennek a kihívásnak, meg kell határoznunk a kutatás koordináció területén is a helyzetünket. Aztán van még egy nagyon fontos téma az ügynökség számára, amely rendkívül fontos. Ez pedig az, hogy elfogadja, elfogadják az emberek ezt a rendszert, a zaj okoz itt problémát, ezt kell megpróbálnunk megoldani. A vasúti ügynökség jó pár nyilvántartást vezet, és az a célom, hogy ezt a nyilvántartási rendszert kezelhetőbbé tegyem, illetve az átfedéseket csökkentsük. Ezen kívül nagyon fontos a lakosság számára az, hogy egyszerűsítsük a ügyfelek számára a vasúthoz való hozzáférést, ami az ügynökség munkáját illeti, megpróbáljuk egységesíteni, illetve egyszerűsíteni ezt a hozzáférést. Ezen kívül tudnunk kell, hogy milyen következményekkel járnak a fellépéseink a vasúti rendszert illetően az Európai Bizottsággal közösen a legfontosabb teljesítmény mutatók alkalmazásán fogunk dolgozni. Gondolok itt különösen bizonyos tevékenységek hasznosságának mérésére, illetve a vasúti rendszer használhatóságának mérésére. Ahogyan már korábban említettem, nagyon odafigyelünk az új szabványosítási tevékenységekre, és arra összpontosítunk, hogy az információt közzéadjuk, illetve széleskörű kommunikációt folytassunk, és megfelelő képzéseket nyújtsunk. Ezek a legfontosabb gondolatok, a munkaprogramom legfontosabb pontjai, és most talán átadnám a szót a bizottság képviselőinek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és akkor meg is adom a szót a kérdéseknek. In van de Kamp. Tisztelt elnök, köszönöm szépen. Doppelbar urat, mihez megtalálta a fejhallgatóját, akkor üdvözölni fogom. It doesn't take a minute. Egy kis időbe telik, mire megtalálja ezt a fejhallgatót. Doppelbar úr. Megkapja a német tolmácsolást? Igen? Jó. Üdvözlöm Önt az Európai Parlament épületében. Nagyon sok sikert kívánok az új pályájához. Én személyesen úgy találom, hogy túl sok jogász és igazgatási szakember ül az Európározó székeiben, ezért üdvözlöm azt, hogy egy természettudós és, és mérnök vállalta ezt a szerepet, és Bombardiernél dolgozott ezen túl, így a vasutakhoz bizonyal, a vonatokhoz bizonyal ért. A TTIP és ez a, az Egyesült Államokba való bombardi eh, export témája kapcsán is hát ismeri az amerikai piacot is. A prioritásokról beszélve ezeket én is támogatom, és az Európai Parlament valóban szeretné Kramer úr vezetésével a műszaki pillért a nyár előtt eh, lezárni, úgyhogy reméljük, hogy ezzel az óhaját valóban sikerül teljesítenünk. Van néhány kérdésem viszont az EMT, vagy ERTMS, ha jól olvasom, kapcsán. 2016-ban szeretnénk lezárni ezt a témát. Ugyanakkor látható, hogy nagyon sok tagállam, egyes tagállam még nem jutott el erre a pontra, különösen nem a műszaki specifikációk tekintetében, meg az úgynevezett request to change, a változási kérelem ügyében. Tehát az egyes nemzeti specifikációk egyeztetésében. Önnek mi az első benyomása most, hogy átvette ezt a posztot? Hogy vajon lehet-e tartani ezt a menetrendet ebben a témában? Aztán, elnök úr, Ennyire szorítkoznék, mint a vitához való első hozzászóló. Ismail Ertug. Köszönöm. Uh, Ismail Ertug a szó. Köszönöm. valamennyi dologban egyetértünk Vim kollégával. Nos, üdvözlök Önt, Doppelbauer úr itt az Európai Parlamentben. Minden jót kívánok Önnek a munkájához, és azt hiszem, hogy Gyakrabban viszont látjuk majd egymást itt Brüsszelben. Sok fontos témát vetett fel. Azt hiszem, hogy a legnagyobb akadály az EU-n belül a vasutat illetően az, hogy a technikai feltételeket oly módon alakítsuk, hogy végre létrejöhessen ez a közös vasúti hálózat Európában. Sok intézkedést Ösztönöztünk itt az EP-ben jogszabályokat is, elfogadtunk olyan elmített a negyedik vasúti csomagot. Ugyanakkor számomra rendkívül fontos, hogy a transeurópai közlekedési hálózatok keretében vannak felülrendelt folyosók, amelyekben megállapodtak a tagállamok, és itt fontos feladat jut a vasútnak. Az e RTMS-ről ön szólt, az interoperabilitásról ez az alapfeltétel, hogy egyáltalán előre jussunk ezzel a projekttel, és Európa összenőhessen a jövőben. Ez az egyik része a dolognak, a másik pedig az, hogy azt látjuk, hogy a tagállamokban nagy akadályok uralkodnak ezen a területen. Egyes tagállamokban a minisztériumoknál is tudjuk, hogy vannak olyan személyek, akik közömbösek a Brüsszelben elhatározottakkal szemben, és az RTMS vonatkozásában Németországban is hosszú ideig ez másodrangú kérdésnek minősült, óvatosan fogalmazva. Nos, az a kérdésem önhöz, hogy ön is így érzékeli ezt, ami például Németországban történik, és hogyan haladjunk tovább a negyedik vasúti csomaggal, amely rendkívül nagy jelentőség, ez valamennyünk a világos, csak hogy itt politikailag rendkívül különböző célkitűzések uralkodnak, fogalmazunk így. Tehát itt ez a politikai rész, itt sokan fontosnak tekintik ezt a témát, azonban van ellenállás is a témával szemben, most anélkül, hogy részletekbe bocsájtkoznék, ami pedig a műszaki részt, illetve a politikai vetületeit illeti ennek a dolognak, ezt csomagként kell kezelnünk ezt az egész kérdéskört. Ez volt a mi feltételünk itt az EP-ben, hogy egy közös alapvetést kell találni, és egy közös csomagként kell ezt az összes témát lebonyolítani. Nos, Sajnos kevés előrelépést könyvelhetünk el a közelmúltban ezt illetően. Úgy vélem, hogy a politikai része ennek a problémakörnek rendkívül fontos, ez teljesen világos. Azonban ez a politikai rész egyfajta akadályá vált időközben azok vellen, akik a műszaki dossziét akarják gyorsan lezárni. Ön említette, hogy a műszaki rész nagyon gyorsan le kellene már itt zárni, ugyanakkor szerintem észszerű lenne a műszaki dossziét elválasztani a politikaitól, a műszakit gyorsan elfogadni, és aztán tovább lépni a politikai egyetérte ön ezzel az értékeléssel, hiszen így egy év is elege, elegendő lenne erre. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Robert Zile kap szót. Uh, Üdvözlöm Dr. Bauer urat itt a szakbizottságnak, szakbizottságban, angolul fogok beszélni. hogyha megengedi. Nagyon is kihívás jelentő időszakban érkezett hozzánk, hiszen a technikai pillért próbáljuk véglegesíteni a tanácsal együtt, ezért uh, Tudjuk, hogy a politikai kérdések inkább a tanácsra tartoznak, mármint hogy a csomagokat szétválasztják el, vagy sem. Ami azonban minket aggaszt, az mindig az új munkatársak felvétele, hogyan áll ezekhez a kérdésekhez? Ön szerint hány embere van szükség? Tudja, hogy hol találja meg a szükséges embereket? Tehát a felvételre kérdeznék rá. Aztán az NSZ-vel való kapcsolat a második kérdésem. A technikai pillér jóváhagyása után bizonyára kapcsolatot tart majd a tagállamokkal, az NSZ-kkel tehát ennek kapcsán nagyon sok kérdés fölmerül. Mi az ön politikai álláspontja, hogyan fogja ezeket a kérdéseket kezelni? És végül Lettországból érkeztem, és sokat beszélünk az izolált hálózatokról. Egy évvel ezelőtt fölmerült az a kérdés, hogy van-e a gördülő szerevényekre vonatkozóan információk a balti országokat, illetve nincs, ugye? Tehát gondolok Észtországra, Litvániára, Lettországra. Hogyan vélekedik ezekről a technikai pillér függvényében? Hogyan látja ezt a kérdést a szakmai oldalról? Köszönöm. Köszönöm. Most Gezine Meissner következik. Köszönöm, elnök úr, Doppelbauer úr, a liberálisok is üdvözlik önt itt a közlekedési szakbizottságban. Nos, rövidre fogva, hiszen sokan mások is jelentkeztek, ön beszélt az integrált vasúti térségről, ezt túlhatja ön Európában mi magunk is, és a lehető legnagyobb hatékonyságra törekszik ön, mi is, és együtt akarunk ebben működni önnel. A konkrét kérdésem elmondta, hogy nagyon szorosan össze, együtt akar működni a nemzeti hatóságokkal. Nos, ez mindenféleképpen jó lenne, de sokan attól félnek, hogy ez egy európai szuperfelügyeleti hatóság lesz ezáltal. Hol látja ön ennek a nehézségeit, és hogyan próbálja ezt diplomáciai ügyességgel áthidalni? Ez az egyik kérdésem, és a másik az ETMS-re vonatkozik. Ön szólt arról, hogy egyszerűsített hozzáférést óhajt. Mindannyian tudjuk, az RTMS pénzbe kerül. Vannak elképzelései, hogy hogyan lehet ezt jobban elérni, hogy gyorsabban létrejöjjön ez a rendszer. Németországban valamennyien tudjuk, hogy például Bajorországban az ERTMS máshogyan alakult, mint Ausztriában. Hogyan lehet ezt egységesíteni, milyen elképzelései vannak? Állnak, köszönöm. Meyer Kilon következik. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollégat, koko liikennejoukkue. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársak. Először is szeretném megköszönni Bar úrnak előadását, beszámolóját, és én is szeretnék sok sikert kívánni önnek új posztján. Két fontos témát szeretnék megjelölni, ezt a két talán kemény kérdést tennék fel önnek. Először is az IRA, az ügynökség finanszírozása hogyan alakul? Van elég pénzük ahhoz, hogy azon fontos biztonsági intézkedéseket végrehajtsák, amelyekről, amelyeknek fontosságát ön is vázolta. Finanszírozható ehhez. És mit vár másodszorban ön a negyedik vasúti csomagtól, annak biztonsági vonatkozásait tekintve elsősorban. Jetzt Peter Lundgren. Peter Lundgren a következő. Tack, eh, välkommen hit herr Oppelmeier. Jag är eh, också lite orolig med... Köszönöm szépen, üdvözlöm én is önt, Oppelmeier úr. Egyike vagyok azoknak, akik bírálják az Európai Uniót ebben a házban. Szerintem az EU nem megoldás mindenre nem a mennybe menetel útja az Európai Unió. Így módon az, hogyha szuperhivatalokat hozunk létre, amely mindenféle adatagrámban nem feltétlenül kínál megoldást. Én svéd vagyok. Svédországban igen, sok mindent igyekszünk végrehajtani azokról adókról, amelyekben az EU dönt. A vasút nem működött rosszul hazámban, Ám most arra hatalmas ö, fenntartási hátralék állt össze, egy-egy keményebb télen megszakadnak a, a, a kábelek, leállnak, leállások tapasztalhatóak a, a, a vasúton. Úgyhogy ha valakinek fontos dolga van, jobb autóval megy, repül Svédországban. Ennek alapján kérdezem, hogyan tudjuk garantálni, hogy ezek a célok megvalósulnak, és a, mert hogy Svédországban is, ahogy hallom, hogy Britanniában is azok a tapasztalatok adódnak, hogy nem működik olyan jó a dolog. A negyedik csomag, vagy a csomag célja, hogy összekapcsolja a kisebb ág, ö, ö, hálózatokat, de végsősorban szerintem a nagy és amúgy is rentábilis hálózatok, illetve vasútvonalak lesznek a nyertesei mindennek. Svédországban legalábbis úgy tűnik, Nehéz a közúti forgalommal versenyezni, teherszállítással versenyezni, meg kis vonalakon. Úgyhogy meg kell vizsgáljuk ezt a versenyhelyzetet, hogy miért van az, hogy sokszor olcsóbb Svédország északi déli részére szállítani közúton, mint vasúton. Hogyan lehet versenyképesebbé tenni? Most hogyan lehet a szabályozással egyenlő feltételeket teremteni, hogy valóságos verseny legyen? Köszönöm. Még Dominik Riké. Herr van Dahl, Frau Wilbau, Andersen, George Bach, Markus Pieper und mich auf der Liste. És jó magam jelentkeztünk szólásra, és mit asszony, és aztán lezárom a hozzászólók listáját. Mindenkinek két percet adnék, és most Dominik Riké kap szót. Köszönöm, elnök úr. Természetesen üdvözlöm Bauer urat itt nálunk, mégpedig nagyon meleg barátsággal. Két kérdést, általános kérdést tennék fel, aztán három konkrét kérdést az ügynökséget illetően, visszatérve erre a nagyon érdekes kérdésre, amely a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatosan vetődött fel. Két általános kérdés az ön szakértelmének alapján és helyzetének alapján először is milyen kapcsolat lesz a nemzetközi ügynökségekkel az önök részéről, például Kínában, az USA-ban vagy Indiában. A második kérdésem, vajon az önnéző pontjából van-e lehetőség a javulásra a vasút rentabilitását, illetően hiszen ez a legfontosabb probléma jelenleg, tehát a beruházások nem térülnek meg megfelelően. És három apró kérdés az ügynökséget illetően. Az első, úgy ítélje meg, hogy van egy torzulás az új jogszabály ügynökség feladatát illetően, tehát itt nem arról van ez szó, hogy a tengert egy csészével kell kimeregetniük, tehát hatalmas munkatár hárul önökre, és hogyan látja a Nemzeti Közlekedés Biztonsági Hatóságokkal való kapcsolatukat, illetve a feladat megosztást ezen ügynökségek vonatkozásában, és az utolsó kérdésem rendkívül konkrét, úgy véli -e, hogy az ügynökségen belül több felleviteli vagy fellebezési testületre is szükség van Merci. Danke sehr. Ja, die Übersetzung war noch nicht so weit. Christine Rivon. És még a tolmácsolás nem ért a végére. Nos, ügynökség igazgató úr, üdvözlöm Önt, remélem, hogy konstruktív és rendszeres eszmecserét folytathatunk a mandátum alatt. Én is sok szerencsét kívánok a 2015-ös évhez, ami nagyon sok feladatot ró Önökre. Egy fontos fordulóponthoz érkeztek a műszaki pillérrel kapcsolatosan a negyedik vasúti csomagban, hiszen az ügynökség a biztonság az interoperabilitás garantálásában kap nagyon fontos feladatot. A biztonsági tanúsítványok kiadása és a gördülő állomány engedélyezése is nagyon fontos lesz a jövőben. Nos, tárgyalások zajlanak a bizottság, a parlament és a tanács részvételével, és sok kérdés még nem került megoldásra ezen a területen. Néhány kérdés. Először is, mi az ön nézőpontja a kompetencia átadást, illetően a nemzeti hatóságoktól önök felé? ezt a problémát felvet, az átmenet időtartamát illetően, az ügynökség felelősséget illetően, az ügynökség forrásait illetően, hogy az új kompetenciáinak meg tudjon felelni. Milyen utat kell követniük, hogy lehető leghatékonyabb legyen ez az átmenet a biztonság magas színvonalának megőrzésével. Hogyan akar koordinálni a nemzeti hatóságokkal, a biztonsági hatóságokkal, hogy jobban lehessen garantálni az európai vasúti térség biztonságát, és milyen jogi következményei vannak a kompetencia átadásnak, illetve ennek milyen kihatásai lesznek az ügynökség felelősség körére. Mennyire kell az ügynökségnek a tudósítások teljes felelősségét vállalnia vagy milyen keretben kellene megosztani ezen felelősséget a vasúti nemzetbiztonsági hatóságokkal a tagállamokban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Péter Fandál következik. Hartelijk welkom. Eh, Üdvözlöm Dopa Bar úr szakbizottságunkban. Frakciónk mindig kritikusan vizsgálja a közösségi kérdéseket és az ügynökség működését is. Ugyanakkor tudja, ismeri a politikai spektrumot, és azt, hogy hogyan értékeljük ezen belül az ügynökséget. Két konkrét kérdésem volna. Önnek nagy tapasztalatai vannak a vasútvilágában, különösen műszaki tapasztalatai. Hollandia és Belgium néhány nemrégében a szíra problémával kellett, hogy szembenézzen egy olasz gyártású vonatot rendeltünk, amely mindenféle hibákat mutatott fel, és visszaküldte a holland és a belga vasút megrendelő ezeket a vonatokat a, a gyártónak, és ebből mindenféle jogi probléma adódott. A vasúti ügynökség hogyan látja ezt a kérdést, vajon tervezik-e, hogy tovább foglalkozzanak ezzel az ügyel, mert az el kell kerülni, hogy egy veszélyes üzemmel legyen az ilyen egyébként nagyon költséges vonatoknak. Az ügynökségvel kapcsolatban nagyon is mondotta, hogy több munkatársat vettek fel. Vajon miért volt szükség arra, hogy az ingatlan, ahol működött az ügynökség, több ingatlanban működött, egységes a cseréjék, szükség volt-e ezekre az átköltözésekre? Sí, muchas gracias por todas sus explicaciones. Yo, köszönöm szépen a magyarázatokat. Két konkrét kérdéssel fordulok önhöz. A parlamentben sokszor a következő érvrendszert használtuk, Tehát a tanúsítványok kapcsán különböző eszmecserét folytattunk, és láttuk, hogy a biztonsági tanúsítványok kiadása bizony jó pénzt hoz a kasszára, Nos, feltételezem, hogy tisztában van azzal, hogy milyen dokumentumot fogadott el a parlament, gondolok itt az interoperabilitási anyagra, és hogy milyen kompetenciákkal ruházták fel a vasúti ügynökséget. Kíváncsi vagyok az ön véleményére. Lehet, hogy ugyanúgy, mint a repülésügyi ügynökség, hatékonyabbnak és olcsóbbnak találja majd azt, hogy ha a vasúti ügynökség nagyobb kompetenciát kap, akkor jobb eredményeket érhetünk el. Egy négy éves átmeneti időszakot határoztunk meg. Ön szerint elegendő idő-e ez az ügynökség számára? És hogyan gondolkodik egy egységes európai nyilvántartásról? El kell, hogy mondjam, hogy én védelmezője vagyok ennek az egységes nyilvántartási rendszernek. Szerintem ez az egységesítés és az átláthatóság céljait szolgálja. És végül. Tudja-e, hogy hányan dolgoznak a nemzeti ügynökségekben? Hiszen bizonyos esetekben esetleg hasznos lehet, tudni, hogy az egyes nemzeti ügynökségek hány munkatársal dolgoznak. Thank you. Well, I wanted to congratulate you. Köszönöm szépen, én is gratulálok uh, az ügynökség eddigi munkájához, illetve a koordináció terén tett erőfeszítésekhez is gratulálok. Én a biztonságra szeretnék rákérdezni, a titkosságra, illetve az elszámoltathatóságra. A biztonság területén egy közös megközelítést kívánnak kialakítani, azonban az Egyesült Királyság aggodalmának adott hangot, miszerint, hogyha biztonsági kérdések önhöz, önökhöz kerülnek, akkor ez bizonyos problémákat vet fel majd számunkra. Gondolok itt az információhoz való hozzáférésre, az információ szabadságára, a statisztikák a használatára, A bizonyos esetekben azt látjuk, hogy azon haláleseteket, amelyek nem kapcsolódnak szerelvényekhez, nem regisztrálják, pedig erre is szükség lenne. Ami pedig az információ szabadságot illeti, ezt nagyon fontosnak tartjuk, pedig bizonyos európai országokban ez nem prioritás. Ezen kívül a, a csalagútra szeretnék még rákérdezni ön szerint, hogyan alakul ennek az irányítása, kezelése, hiszen itt infrastruktúrális problémák merültek föl, és ezzel kapcsolatos költségek is. Köszönöm. Ja, köszönöm, Mozsos Bach. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni önt. Köszönöm a beszámolóját. A biztonságról valót mondandója valóban azt követeli meg, hogy minden szereplővel eh, és a prevencióra koncentrálva közelítsük meg ezt a szerintem is rendkívül fontos kérdést. Ugyanakkor a másik pontjával vannak bizonyos gondjaim, általánosan a politikai összefüggését tekintve, mert itt ebben a házban nem mindig e, fúj a vita a lába a szél, és az ügynökség amelyeket nem mindig látjuk mi olyan jó akarónak. Sok esetben bizony inkább ö, akadály, mint sem segítő erő egyes kérdések megoldásában. Nem személyesen erről beszélek, hanem az ügynökség új feladatairól. Ön hogyan igyekszik ezt a pozitív hatást erősíteni inkább, azt, hogy az ügynökség valóban a gazdasági növekedés, munkahelyteremtés irányába húzzon ezzel a problématikával hogyan kíván majd megbirkózni, mik a tervei. Köszönöm szépen, most Markus Piper. Köszönöm. Én is szeretnék jó, minden jót kivenni az új feladatához. Két kérdésem van. Először is a tagállamok nem mindig ismerik el a tárgyalások során az önök hatáskörét. Ön kiszámoltatta-e már, hogy mit jelentene az, hogyha önöknél bizonyos feladatokat centralizálnának, biztonsági, műszaki kérdéseket, vajon milyen költség megtakarítást hozna az Európában? Első kérdés. Második, az ellenkezője is sajnos érvényesül mindennek. A számbevőszék 2006 óta minden évben azt jelenti, hogy, hogy felteszi a kérdést, miért van két ö, telephelye a hivatalnak. Mindig újra is felmerül az a nagyon kritikus kérdés. Most a székhely koncepciója most még inkább úgymond kőbevésetett, belebetonozták az új szabályokba ezt a két székhelyet. Nem volna sokkal egyszerűbb a működés, akkor egy helyen történne mindez. Köszönöm, Claudia Schmidt. Ja, ez is kami. Nos, csatlakozom osztrákként az előttem szólók kívánalmaihoz. Az első kérdésem abban az irányban mutatta, amiről a kolléga szólt. A két székhely, telephely itt a parlamentben már hosszú, ide, hosszú évek óta folyik erről a vita, és 2006-ban a szemvevőszék is megintette önöket, konkrétan aztán még adósok maradtak, és a második kérdésem a számvevőszék adataiból következik. Az új munkaerő felvételét illetően nincsenek átlátható világos kritériumok, és a felvételi interjúk esetében a munkatársak értékelése szintén nem átlátható. Meg tudja ezt erősíteni, illetve hogyan kíván ezen változtatni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most még jó magam utolsóként szólnék, három pontot vetnék fel. A két telepes székhelyről már szóltunk, tehát elmondhatjuk, hogy az Európai Unió, a parlament is szintén két székhelyen rendelkezik. Németországban szintén két székhely volt, Bonn és Berlin, akkor miért ne lehetne az erának szintén két székhelye? Nos, azt hiszem, hogy talán itt elmondhatjuk, hogy a parlamentnek is lehet még egy székhely, az erának is. A második kérdés a potlogas felszerelések beépítése, az áruszállítás nagy része határokon átnyúlóan zajlik, és csak európai szintű megoldás jöhet szóba, tehát az utólagos felszerelés nagyon fontos, hiszen 20-30 évig használnak egy vagont, és itt nem csupán az átalakításra, hanem az infrastruktúrára is pénz kell. A zajvédelem esetében 10 milliárdról esett szó a transzeurópai hálózat kapcsán. 80%-át, hogyha vakonoknak el, átalakítjuk, akkor 1,2 milliárdra van szükség. Tehát gyorsabban, költséghatékonyabban kell megvalósulnia ezeknek a terveknek, hogyan akarjon ezt megvalósítani. Az utolsó az RTMS-re vonatkozó kérdés én nem foglalkoztam olyan hosszasan ezzel, mint ön, de 8-9 évvel jelentéstevője voltam az RTMS-nek, és azt írtam a jelentésben, hogy semmiképpen ö, sincs szükség kétszintű RTMS-re, illetve 20 különböző jelzőrendszerre. Most az a helyzet, hogy ez ö, a helyzet eltelő, 10 ezer kilométer RTMS szakasz van, és egyetlen egy olyan mozdony nincs, amely ezt az egész úthálózatot be tudja járni. Ez egy katasztrófa. Ki a felelős ön szerint ezért a katasztrofális helyzetért, és hogyan akarja megakadályozni, hogy ez továbbra is fennálljon ez a helyzet? Tíz éve tudatában vagyunk ennek, de semmi nem változott. Izmail Ertug egy új szót dobott be itt a köztudatba. Más megközelítésmódok voltak Németországban. Erős ellenes volt német oldalról az LTMS-es szemben a szerződések dacára. Ön lehet-e tekintetben változást, hogyan akar eljárni? Szükség lenne erre, hiszen európai vasúti térséget akarunk, és mindenki harcol ezért, sokat be is fektetünk, de minden vasútárság Európában előnyökkel bír, Piper úr is beszélt erről, talán ön számadatokat is meg tud nevezni talán egyszerűbb 200 ö, ö, mozdonyt ö, rendelni egész Európa szemére, mint egyes országokban 20-30-at országonként. Ezek voltak tehát a kérdések, és most feszültem várjuk a választ. Uh, Tisztelt képviselő urak és hölgyek! Nagyon köszönöm ezeket a kihívást jelentő kérdéseket, mint egy négy oldalt nyit jegyzeteltem kérdések egy része Kramer úr kérdését egészen Tvenkamp úr kéréséig nyúlnak. Ami a tervezést illeti, intenzív párbeszédet indítottam útjára az RTMS kapcsán a DJ Move-val is találkoztam, jövő héten pedig az iparák képviselőivel találkozom, és így próbálom kialakítani a saját véleményemet. Véleményem szerint az ügynökség jelenleg a specifikációkat tudja kiadni méghozzá időben, februárban, 2015 februárjában, és az év közepetáján részletes specifikációk is megszületnek majd. Egy közös megvalósítási tervet állítunk majd fel az RTMS számára, hiszen vannak olyan tevékenységek, amelyeket az ügynökség vezet, aztán vannak olyanok, amelyet a bizottság, vannak olyanok, amelyek az iparákhoz tartoznak. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy átlássuk a helyzetet, egy közös egységes kép alakuljon ki, és így lehet csak megfelelően ellenőrizni a folyamatokat. Véleményem szerint az illetékesekkel való együttműködés segítségével el tudjuk érni azt, hogy egy egységes specifikáció legyen, ne pedig 20 különböző, egy egységes megvalósítás szülessen, amely aztán létrehozza a méretgazdaságosságot, amelyet ön is említett, elnök úr. Ez azt jelenti, hogy különböző verziókat látunk jelenleg, és ez azt jelenti, hogy paralel rendszerek működnek, amely nagy terhet ró az iparágra, illetve a minőség területén is kívánivalókat hagy maga után. Tehát egységesítés, harmonizáció segítségével nagyobb ellenőrzést, nagyobb fokú ellenőrzést valósíthatunk meg. Ami Németország kérdését illeti, valóban nagyon pozitív a német oldal való együttműködés, és ez nagyon is hasznos a jelenlegi tárgyalások során. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy Németország körül olyan tagállamok vannak, amelyek megvalósították az RTMS-t, és itt német vonatok működnek, például Belgiumban, Hollandiában, Ausztriában, Németországban nem. De véleményem szerint ez a helyzet javulni fog a közeljövőben. Most pedig visszatérnék Eltugor kérdéséhez, a negyedik vasúti csomagra kérdezett rá, hogy támogatom-e a politikai pillér elválasztását a technikai pillértől. Nos, nem vagyok teljesen semleges ebben a témában, hiszen a technikai pillér esetében három szabály érvényesül, és ezek kapcsolódnak az ügynöksége munkájához. Tehát természetesen szeretném, ha megfelelő jogalapot létrehozni az ügynökség számára, az minél előbb. Jó érvek szólnak amellett, hogy ez a hat szabály együtt maradjon. Először is véleményem szerint a technikai és a politikai pillér között megvan a kapcsolat. Ez a kapcsolat azonban nem annyira erős, nem annyira erős, hogy minden körülmények között együtt összetartsuk ezeket a szabályokat. Aztán, ami a munkatársak felvételét illeti, természetesen a jelenlegi jogi környezetben csökkenteni kell a felvételt, 2015-ben 5%-kal kell csökkentenünk a felvételt, ez a cél, és ezt meg is fogjuk valósítani. Azonban most hozzuk létre a létszámterveket. Van egy aspektus, amit mindenképpen fontolóra kell vennünk, és ezzel választ is adnék arra a kérdésre, hogy hogyan kívánunk együttműködni a nemzeti biztonsági hatóságokkal, illetve létre akarunk-e hozni egy úgynevezett szuper irodát Európában. Nos, az én elképzelésem a következő. Hálózatban kell működnünk, az intézmények hálózatában. A nemzeti biztonsági hatóságok nagyon fontos szerepet játszanak ebben. Ezen kívül Nem lehet az összes kompetenciát az ERA-ban összpontosítani, lehetővé kell tenni azt, hogy a nemzeti biztonsági hatóságok átvegyenek bizonyos feladatokat az ügynökségtől. Számomra van egy nagyon fontos kérdés. Az Európai Vasúti Ügynökség kell, hogy legyen a bíró, nem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy esetleg két nemzeti hatóság nem ért egyet, és nem születik megoldás. Tehát egyértelmű szabályoknak kell létezniük, végül az Európai Ügynökségnek kell döntést hoznia. Ami azonban a felelősséget illeti, és itt szem előtt tartom a az a elveit, ez a nemzeti hatóságokkal ugye együttműködik. Ami a létszámot illeti, a munkatársakat illeti, többen aggodalmuknak adtak hangot, miszerint a Nemzeti Biztonsági Hatóságoktól átvenni, átvenni az erre a munkatársakat. Valóban az a tervem, hogy megfelelő rotációt hozunk létre. Ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Biztonsági Hatóságok munkatársai dolgozhassanak bizonyos időn keresztül az ügynökségben, illetve vice versa. Ez véleményem szerint egyrészt segítene abban, hogy a készségek kapcsán felmerülő problémát megoldjuk, de ezen kívül az érzelmi együttműködéssel kapcsolatos problémáknak is elejét vehetnénk, hiszen ez az együttműködés nagymértékben föllendíteni és segíteni. Aztán a negyedik vasúti csomagban az szerepel, hogy konkrét együttműködési megállapodásokat kell kötni a nemzeti biztonsági hatóságok és az ügynökség között. Ezt az elvet ki kívánom aknázni. Nem a nagy, komplikált ügyekkel fogok kezdeni. Florence Russell tárgyaltunk, és megállapodtunk abban, hogy megfelelő irányba tereljük ezt az együttműködést, és lehet, hogy így az első tapasztalatokból majd le tudjuk vonni a tanulságot. Van szóval Meissen képviselő rákérdezett az RTMS árára. Nos, nem kell különböző verziókat fenntartani különböző országok számára. Általában ugye azt látjuk, hogy a nagyobb mennyiség csökkenti az árat, azonban az én tapasztalatom azt mutatja, hogy egy onboard egységet 12 különböző országban kellett engedélyezni, tehát ugyanazt az eszközt 12-szer kellett engedélyezni, ez nem hoz többletértéket, ezzel csak időt pocsékolunk és pénzt, tehát egy egységes folyamat, egy egységes eljárás költséghatékony lenne, illetve hatékonyabbá tenni az egész folyamatot. Aztán, ami a hozzáadott értéket életi, hogy milyen hozzáadott értéket képvisel az Európai Vasúti Ügynökség. Nos, maga az a példa, amelyet említettem, hogy egy egységes engedélyezés váltaná fel a jelenlegi ö, fragmentált helyzetet, ez már önmagában egy hozzáadott érték. Aztán magam is föltettem a kérdést, amikor az Erához csatlakoztam. Én igazgatóként nem rendelkezem hatáskörrel a két oldalt illetően, ez a tagállamokhoz tartozik. Szerintem politikai szinten kell majd döntésnek születnie, és mi pedig követjük ezt a politikai döntést. Tehát ami a két helyet illeti. Valenciánban van az egyik ö, irodánk, és a másik székhely pedig egy konferencia facilitás Lilleben. Tehát kettő között kell döntést hoznunk, vagy a kettő székhely értelmében kell döntést hoznunk, szívesen megvizsgálom, hogyha van valakinek valamilyen jobb javaslata. És most pedig szeretnék visszatérni Anderson asszony kérdéséhez. Először is, hogy már mondottam, mindent a stakeholderekkel szoros együttműködésben teszünk, bármit is tegyünk, és már sikerült is jó az á, kapcsolat kiépíteni az rss vel például. Tehát azt garantáljuk, hogy információ nem vész el Nagy-Britanniával kapcsolatban sem. Meg kell vizsgáljuk persze a kérdés részleteit, ám a biztonsági kultúra megközelítésében is közelről vizsgáljuk Nagy-Britanniát, mert ez hatalmas előrelépést tett az ország az elmúlt 15 évben, úgyhogy igyekszünk tanulni európai szinten ezekből az erőlépésekből. Ami az ügynökség pénzügyi helyzetét illeti, erről ezt már érintettem, jelenleg még a régi jogi státusz köti meg a kezünket, mely arra kötelez bennünket, hogy tartsuk, sőt leépítsük az emberi erőforrásokat, ugyanakkor fel kell készüljünk a negyedik vasúti csomag végrehajtásának időszakára, és úgy várom, hogy nem a közeljövőben rendeződik a helyzetünk e tekintetben. Kaptam egy kérdést svéd képviselőtől. A negyedik vasúti csomag konzekvenciáját vizsgálandó, ön dagasztotta az a verseny, amit a, a vasúti, a, a közúti kargó ö, szállítás jelent. Ahogy elmondtam a vezetőmben, a vasúti ügynökség legfőbb célja az, hogy a vasutat versenyképesebbé tegye. Megteszünk tehát mindent annak érdekében, hogy a vasúti szállítás versenyképesebb legyen. és hogy a méretgazdaságosság előnyeinek jobb kihasználásával a határ nélküli egységes európai vasúti térség létrehozásával leépíthetünk egyes költségeket, és a tanúsítvány engedély kibocsátás hatékonysága is hozzájárul majd a jobb gazdaságosság, a jobb versenyképességhez. A kapcsolódó a vasúti kapcsolatok kérdését én nem így látom. Mert hogyha erősítjük a vasút versenyképességét, azt jelenti, hogy a kis vasúti vállalatok és a másodlagos vasútvonalak, szárnyvonalak versenyképessége is javítható szerintem a negyedik csomagban a globális pozíció tekintetében az FRA felé már tettem lépéseket, és Japánnal is sikerült újra nyitni a kapcsolatokat. Arra törekszünk, hogy az ügynökség globális pozícióját így jobban meg tudjuk határozni. Az együttműködés szelleme és a kölcsönös bizalom kell, hogy irányítsa a kapcsolat építési lépéseinket. A hatáskör átadását illetően említettem már korábban, hogy a nemzeti biztonsági ügyi hatóságok és az Európai Ügynökség közötti rotációban mozognak ezek a hatáskörök. Én valóban úgy hiszem, hogy a negyedik csomag egy egységes pontot, egy, egy one-stop shopot tesz lehetővé a tanúsítványok és engedélyek kiadásában. És ez fontos lépés lesz, fel kell készíteni az ügynökséget erre az új felelősségi körre. Látom, hogy Kramer úr már az órára pillangat, befejezem tehát. Kérdés, hogyan tudjuk az Európai Vasúti Ügynökség által hozott pozitív hatásokat jobban kommunikálni? Hogyan tudjuk ismerté tenni az ügynökséget eredményessége révén. Szerintem ez részben kommunikációs kérdés is, azzal függ össze, hogy láthatóvá kell tegyük magunkat, konkrét eredményeket bemutatva. Gondoskodnunk kell arról, hogy e konkrét eredményeket egyrészt el kell érjük, és ha sikerült hozzájárulnunk pozitívan az eredményekhez, akkor az is fontos, hogy az állampolgárok erről értesüljenek. Mi a teljes átláthatóság működését támogatjuk, a modern kommunikációs eszközök van, nagyon jó weboldalunk van, és ezek az eszközökkel igyekszünk majd az ügynökség munkáját ismertebbé, láthatóbbá tenni. Remélem legalább 80%-ára reflektáltam a kérdéseknek. Köszönöm. Thank you very much. And of course we... Köszönöm szépen és természetesen célunk a jó együttműködés. Szerintem ez egy nagyon jó első lépés volt ebben a folyamatban. Optimistán tekintek a jövőbe. Pedig, mielőtt lezárjuk ezt a nyilvánosulést, még egyszer üdvözölni szeretném a német Bundestag képviselőit itt a közlekedési szakbizottságban, akiket Hertog úr hívott meg, sajnos kicsit késve érkeztek, nem tudták nyomon követni a teljes vitát, mert voltak itt olyan ö, szempontok is, amelyek Németországot érintették, akkor sajnos önök még nem voltak itt, de bizonyosan majd Izmail Herzog be fog ezekről számolni. Üdvözlöm önöket itt az Európai Parlamentben. Nagyra becsüljük, hogyha a nemzeti parlamenti képviselők ellátogatnak ide, illetve fordítva, amikor mi eljutunk önökhöz, az is egy remek alkalom, tehát üdvözlök önöket itt. Und es tut mir leid, aber ich muss jetzt... Sajnálom, de sajnos most le kell zárnom a nyilvános ülést, hiszen most a három oldalú megbeszélésekről lesz vita, amely zárt ajtók mellett zajlik, és csak a parlamenti képviselők vehetnek ezen részt. Sajnálom, sajnos ez a helyzet ma.